Köszönöm, kedves kollégák! Ma nagyon szoros a programunk. Tudjuk, hogy fél hatkor kezdődik a Facebook meghallgatás. Van még egy napirendi pontunk, mert uh, itt van Nagy József, az előadónk. Négyes napirendi pont, egy uh, tervezetről beszélünk, az EU-ban élő kisebbségekre vonatkozó minimum szabályokról szól ez. Meg is adom a szót uh, nagy kollégának, Kollégák, nagy úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Colleagues, uh, please leave as quietly as you can. Kedves kollégák, uh, kérnek szépen mindenkit, hogy csendben hagyja el a termet. Nagy úrnak pedig szót adok. Kedves kollégák, kérem szépen, köszönöm. Nagy úr, vágjon bele! Köszönöm szépen, kedves kollégák! Szeretnék köszönetet mondani a hozzájárulásokért. Tehát szeretnék ebből a saját kezdeményezésű véleménybe bepillantást adni. Az abban élő kisebbségekre vonatkozó minimum szabályokról szól. Köszönöm szépen az árnyék előadók hozzájárulását, a kisebbségi jogokkal foglalkozó csoportközi tagok munkáját. Köszönöm mindenkinek, elnök úrnak is, az alapjogi ügynökségnek, a ICMI-nak, az Európai Kisebbségügyekkel foglalkozó központnak és az NGO-knak, valamint a szakértőknek a munkát. A kisebbségek védelme az egész társadalom előnyére szolgál, biztonságot, békét, jogállamiságot lehet vele biztosítani. És nagyon örülök annak, hogy itt most azt mondhatom, hogy minden parlamenti szakbizottság érdeklődik a téma iránt. Ami azokban élő kisebbségekre vonatkozó minimum szabályokkal kapcsolatos jelentést illeti, a téma az Európai Unióról szóló szerződés, valamint az alapjogi karta a kopenhágai kritériumban és a tanácsi határozatokban is szerepel. Emellett a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményben is szerepel, és a kisebbségi nyelvek európai kartájában is ezeket a tagállamok többsége aláírta. Három pillérban oktatás, kultúra és nyelvi jogok. A szubszidiaritás és arányosság elvét figyelembe kell ezeket biztosítani. Kizárjuk viszont a politikai jogokat és az önkormányzási témákat a tagállamok maguk döntenek arról, hogy kik számítanak etnikumnak, és hogy milyen jogok illetik meg őket. Nagyon fontos az ezzel kapcsolatos politikai megállapodás. Csak nem egy évtizede lépett életbe az az anyag, amely a kisebbségekkel foglalkozik, Claude Moraes elnök Claude Moraes ismertette ezt. Ott vannak a kopenhágai kritériumok, de semmi más garancia nincs arra, hogy egy tagállam egyet eleget fog tenni a kopenhágai kritériumnak azután, hogy tagállama vált. Így szeretnénk tovább lépni, és szeretnénk konkrét minimum normákat, minimum követelményeket megfogalmazni, minimum szabályokat. Figyelme kell azt venni, hogy eh, amikor csatlakozott egy, tagá, eh, egy ország, akkor milyen jogokat garantált egy kisebbségnek. 1,3 millió aláírás gyűjtve volt egy kezdeményezés, amelynek alapján a kisebbségek jogait erősíteni kell, és emellett a kulturális párbeszédet is erősíteni kell az Unióban. Szeretném hangsúlyozni, hogy van egy teljesen másik tevékenység is, amelyet 2013-ban indított állítottak útjára, de a bizottság ezt elutasította. Tavaly azonban az Európai Bíróság úgy ítélkezett, hogy az Európai Bizottságnak mindenképpen foglalkoznia kell az említett kezdeményezéssel, a nyelvi kisebbségekhez tartozó személyekkel kapcsolatos kezdeményezéssel. Említettem, hogy a kezdeményezést 1,3 millió személy írta alá, de 40 millió etnikumhoz tartozó személy él az EU-ban. Nekünk pedig foglalkoznunk kell a jogaikkal, meg kell hallgatnunk, hogy mit mondanak. Az alapjogi, ügynök, az alapjogi ügynökség is azt mondja, hogyha az Európai Uniónak nincs kompetenciája, jogalkotói kompetenciája egy kisebbségi kérdésben, akkor mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy a tagállam mit tesz. Vannak konkrét célzott dokumentumai az Európa Tanácsnak is. Az Európa Tanácsnak van egy a 2014-ben meghozott 1985-ös határozat, ez felsorolja a kisebbségi jogokat. És rámutat arra, hogy nagyon sok jó bevált gyakorlat van Németországban, például Schleswig-Holsteinban, Finországban és Olaszországban, a Tiroli régióban. Ezeket a bevált gyakorlatokat a tagállamoknak hasznosítaniuk kell. A kisebbségek különleges igényei, az oktatással kapcsolatban, az anyanyelvi oktatás vidéki területeken is biztosítandó. Az anyanyelvi oktatás nem lehet gazdasági kérdés vagy pénzkérdés még akkor is a kisiskolákról van szó. A lényeg az, hogy anyanyelven oktassanak valakit. A, ezek a különleges speciális igények miatt a bizottságnak jogszabályt kellene összeállítania, minimum szabályokról van szó. Kedves kollégák, módosító indítványokat lehetne benyújtani június 21-én délig. Köszönöm szépen. A kollégáknak azt kell elmondanom, hogy nagy úr véleményét, jelentéstervezetét így terveztük be, de sajnos félkor el kell kezdenünk a Facebook meghallgatást. Nagyon sajnálom, hogy ilyen rosszul sikeredett az időzítés az elnyökel adó Spinelli asszony és Járóka asszony kapnak még szót. Kérem szépen röviden, mert ha nem, akkor én ide összeomlást kapok, mondja az elnök. Hát igen, így alakult ez a, hogyan is, hogy, vajon, hogyan is mondhatnám. Tehát minden három perc, jó? Három percben adok szót. Aztán úgy is beszélünk még erről később, és elnézést kérek. Soraya, az árnyék előadó a szót először. Köszönöm szépen, elnök úr! Az első árnyék előadó ülésre múlt héten került sor Strasbourgban. Nagyon jó első megbeszélés volt ez. Még egyszer köszönök minden kollégának, és bár értem, hogy nagy kollégának miért kellett erre a három pillére koncentrálni a jelentés tervezetben, mégis nagyon fontosnak érzem, hogy etnikai, eh, nemzeti kisebbségek egyéb jogait is biztosítsuk, hiszen ezek nélkül nem tudják a nyelvi és kulturális jogaikat teljes mértékben élvezni. Éppen ezért szeretnék más fejezetekkel is eh, bővíteni ezt a jelentést. Rövid az időnk, ezért csak tényleg eh, címszavakban. Az első az önazonosság tudat védelmét érinthetné, állampolgári jogok lenne a második, polgárjogok, harmadik a diszkrimináció és a szegregáció különböző formái elleni fellépés, ahogy a vonatkozó eh, Európa tanácsi állásfoglalásban is eh, szerepel. Következő a valódi és érdemi eh, részvétel a társadalmi életben. Illetve a meglévő fejezetekkel kapcsolatban is vannak olyan gondolataim, amelyek Fontosak lehetnek például az iskolai tanrendbe beépíteni a kisebbségek eh, történelmét, illetve az antiszemitizmus, a cigányellenesség, az iszlamofóbia elleni felvilágosítás az iskolákban. Fontos, hogy a kisebbségek napjait, a megemlékezés napjait mindenképpen tiszteletben tartsa a többségi társadalom. Fontos a kulturális intézetek felállítása, amelyek a kisebbségek kulturális jogainak érvényesülését szolgálják. Hát nagyjából ennyi címszavakban, és biztos vagyok benne, hogy jó lesz az együttműködés a kollégával. Köszönjük szépen! Spinelli asszony, majd járóka képviselőtársunk. Spinelli asszony, köszönöm szépen, elnök úr! Apologizes for not... Elnézést kér, hogy nem tud ma itt lenni, az ő nevében szólok, ezért anyanyelvem helyett angolul olvasom fel a jegyzeteit. Először is köszönöm az előadónak, kiváló ez a kiinduló pont. Minority rights should be... A kisebbségi jogok védelme eh, proaktívan kezelendő kérdés, tiszteletben tartva a tagállamok és az Európai Unió hatásköre közötti megosztását, hiszen alapvetően az Európai Uniónak a kisebbségvédelem terén nincs egy átfogó megközelítése, például a diszkrimináció, intézményes és intézményesült diszkrimináció, xenofóbia eh, terén sem. Ezért a kollégám szeretné, hogyha az intézményi rendszerszerű eh, rasszizmus, gyűlölet és diszkrimináció ellen felépni, főként az, amikor ez az különböző kisebbségi csoportokat eh, illeti, minden intézményi szinten aktívan kell a kisebbségi jogokért küzdeni. Szeretne kollégám azt is hangsúlyozni, hogy maga az a tény, hogy nincs egy közös fogalmunk arra, hogy pontosan mit is akar az, hogy kisebbség, ez nem gátolhatja azt, hogy a kisebbségek diszkriminációja ellen felépjünk, hiszen bármely társadalmi csoport diszkriminációja károsan lehet alapvetően a diszkriminációmentesség kell, hogy a megközelítésünk alapját képezze az árnyék előadó kollega szempontjából. Ez nagyon fontos. A gyűlölet beszéd e, mindenképpen határozottan elítélendő. Az ön kormányzó önrendelkezésen alapuló politikák fontosak, ami a nyelvjogokat illeti, a közszolgáltatásokhoz való anyanyelven való hozzáférés, ez mindenképpen garantálandó, és az anyanyelvi oktatás is szegregáció nélkül kell, hogy megvalósuljon. Végezetül kolléganőm javító célú javaslatai a 2017. október 25-i alapjogi állásfoglalásunkon alapul majd, amely alapvetően a romák helyzetét és a cigány jelenség elleni harcot érintette. A GUE árnyék előadója volt ennek az említett előző jelentésnek, ezért kolléganőm úgy gondolja, hogy elengedhetetlen eszköze ez annak, eh, hogy valóban ezt a gyakorlatban is megvalósítsa. Köszönjük szépen, végül nem utolsóban járóka Lívia. A Facebook meghallgatás előtt még kell egy két perces szünet is, parancsoljon. Köszönöm szépen, én is szeretnék gratulálni az előadónak, csodálatos, hogy végre jutottunk erre a pontra, történelmi pillanat ez, ezért azt hiszem, hogy amennyire tudjuk, meg kell erősíteni ezt a dokumentumot, ez lehet erős, ez eljuthat a tanácshoz, ahol eh, kemény érdemi eredményeket érhetünk el együttes erővel. Köszönöm a szocialisták is úgy tűnik elkötelezettek ezen a téren. Diszkrimináció ellenes törvények kapcsán, eh, hogyha megfelelő eh, büntetések kiszabhatóak, szankcionálható mindez, egyértelmű benchmarkokkal rendelkezünk, hogy valóban azt is figyelme kövessük, hogy mit értünk el. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy sikerrel valósuljon ez meg a gyakorlatban. Nem érdemes a bizottság ígéreteire hagyatkozni, szóval megint csak tíz évig akkor figyelemmel követik a helyzetet és beszámolnak erről. Szankciók nélkül fabatkát sem ér az egész és hogyha valóban ez még megerősödik más jogokkal, önazonosság tudat védelmével és a, polg, a civil szervezetek védelmével határozottan kiegészül a szöveg, hogy nem mások, nem más nagy szervezetek próbálják egy kisebbség érdekeit védeni, hiszen hely, helyi tudás nélkül nem tudják az érintetteket megfelelően védeni, az ő jogaikat védeni. Saját hangunkat, az adott kisebbségi közösségek eh, példaképeit kell eh, érreállítani, nekik kell hangot adni. Azt hiszem, hogy annyira fontos ez az üzenet, hogy ezt mindenképpen más dosszékban, fájlokban is meg kell, hogy jelentessük, nem csak a diszkrimináció ellenesség és eh, belügyi kérdésekben, hanem a gazdasági dosszékban is, hiszen nem szabad elfelejteni a gazdasági jellegű diszkriminációt sem a kisebbségekkel szemben. Ha válságról beszélünk, akkor beszélünk el arról, hogy a kisebbségek a legszegényebbek. Ne csak a jogaikról beszélünk, hanem a gazdasági integrációról mindenképpen kell, hogy erősítse ez a jelentés más dokumentumunkat, például a szegénység elleni harc tekintetében dupla, tripla diszkriminációtól kell tartaniuk a kisebbségekhez tartozónak. Köszönjük szépen. Nagy úrhoz fordulok, szeretne reagálni az elmondottakra? Igen, köszönöm szépen az elmondottakat, kedves kollégák. Forget to uh, multiply uh, minorities anyway. Nem csak etnikai és nemzeti kisebbségekre kell gondolni. A fogyatékkal élők uh, is hasonló kisebbségnek minősülhetnek. Az árnyék előadókkal beszéltünk erről. Érdekes és uh, mindenkiben zökkenőmentes lesz a többi frakcióval az együttműködés, ez már a mostani hozzászólásokból is világosan kiderül. Jó, rendben, köszönjük szépen Nagy Józsefnek. Ahogy azt említette, a módosítók benyújtásának a határideje a 21-e, június 21-e. Ha megengedik, akkor most egy 10 perces rövid szünetet rendelek el, mielőtt a Facebook meghallgatásnak kezdetét venne. Nem tudom, a többiek hogy vannak vele, nekem mindenképp szükségem van egy technikai szünetre 5 óra 30-kor pontosan kezdődik a Facebook meghallgatás, aki szeretne ezen részt venni. Még egyszer mondom, köszönöm a részvételüket, és találkozunk 10 perc múlva.